Vamos a comenzar la segunda parte de la sesión de, de hoy. Köszöntök mindenkit, szeretném megkezdeni a mai ülésünk második részét. Az első szavazásnak az eredményeit illetően nem sokára kiküldjük az eredményeket e-mailben. 28-an 28 teljes tag szavazott az első körben. Úgyhogy most megnyitom a második kört, ez a végleges szavazási kör, a jelentéstervezetről. A helyreállítás és rezilia, reziliencia építése eszköz kiegészítéséről most nyitom meg a szavazást. 17 óra 45-ig lesz nyitva a szavazás, de előbb ellenőrizni szeretném, hogy szavazatképesek vagyunk-e. Tehát, akik táv kapcsolatban vesznek részt az ülésen, kérem, hogy a kézgombot nyomják meg, hogy megszámlálhassuk a szavazatképességet. Verificamos que, que existe el quórum, así que se abre el... Most megállapítom, hogy szavazat képesek vagyunk, úgyhogy megnyitom a második szavazási fordulás, fordulót. Ez pedig tovább visz minket a napi rendi pontunkhoz. Ez pedig a mi szakbizottságunknak a közös találkozója az NV és Agri szakbizottságokkal, és a számvevőszék két külön jelentést terjeszt elő, a 04 per 2020-as az új technológiákról, hogy hogyan ellenőrizhetjük a kapot, és aztán a 13 per 2020-asat a mezőgazdaságról és biodiverzitásról. Pascal Canfant szeretném üdvözölni az MV részéről, Norbert Linzt az Agri részéről, és Holmeyer asszonyt. És, és én is. Ezen kívül Nikolaus Milionis és Viorel Stefant a számvevőszék részéről. És végül, de nem utolsó sorban, szeretném üdvözölni professzor dr. Sebastian Lacknert a Rostoki Egyetemről, Köszönjük szépen, hogy részt vesz az ülésünkön. Sajnálatos módon eh, tudom, hogy kielezett lesz a vita, de nincs túl sok időnk ezekre a jelentésekre, és nagyon hosszú a hozzászóló listánk, hogy kérem mindenki tartsa be a vonatkozó időt. Kezdeném azzal, hogy megadom a szót Daniel Budának, aki a bevezetőt megteszi. És alapvetően ő lesz ennek a közös ülésnek az elnöke. Da, mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, salut și eu prezența tuturor colegilor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék mindenkit üdvözölni, és a számövőszék képviselőit is üdvözlöm. Természetesen ez a téma rendkívül fontos, nem csak az agrár szempontból, hanem az egész társadalom szempontjából. Nagyon fontos a reform is, ami most folyamatban van. Ez, erről a reformról jövő héten szavaz a parlament, és ezek a témák, amikről ma beszélünk, folyamatosan égető fontosságúak évek óta. Az utóbbi két évben rengeteget vitáztunk erről a reformcsomagról, és mint említettem, egyértelmű visszatükröződik a vitánk a szövegben, amelyet a jövő héten fogunk szavazásra bocsájtani. Nagyon fontos, hogy fenntarthatóbb legyen a mezőgazdaság, de a, a reformnak több célkitűzése is van, ezt ne felejtsük el. Ezek kéz a kézben járó célkitűzések, nagyon fontos a versenyképesség, megőrzése minden gazda számára azonos feltételekkel, és egy dinamikus fejlődést szeretnénk látni, egyúttal a környezetvédelem és az egészségvédelem is rendkívül fontos, és mint említettem, ezek egymásba fonódó célkitűzések és kölcsönösen összefüggnek egymással. Ezt ne felejtsük el, köszönöm. Paso la palabra ahora a Pascal. Elnök, most pedig megadom a szót Pascal Canfennek. Está conectado? Ah, conectado? I am, I am connected. Uh, so just... Igen, itt vagyok, úgyhogy először is köszönetet szeretnék mondani a KONT és az AGRI szakbizottságnak, hogy megszervezték ezt az ülést, természetesen. Az, hogy a kap és a biodiverzitás hogyan kapcsolódnak össze, nyilvánvalóan ez a fő témája a reformnak, amit próbálunk megvalósítani. És a jövő hét egy nagyon fontos pillanata lesz ennek a folyamatnak, mert szavazni fogunk. És természetesen éppen itt az ideje annak, hogy megtartsuk ezt a meghallgatást az Európai Számvevőszék bevonásával. Azért, mert egy nem politizált megközelítést kell képviselnünk, és nagyon fontos, hogy ezen alapuljon az elemzésünk tényalapú megközelítésen, és meg kell állapítanunk, hogy mi működik, és min kell változtatnunk ahhoz, hogy a biodiverzitás védelme érdekében eredményeket érünk el. Köszönöm. Da, mulțumesc și eu pentru cuvintele introductive. Köszönöm szépen köszönöm ezt a bevezetőt. Most már gyakorlatilag immédiás stressz vagyunk, és Nikole Millionész 5 percet kap. Kérem, megadom a szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt európai parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a számvevőszék külön jelentését ismertethessem a kap monitorozására elfogadott új technológiákat illetően. Ezt a jelentést az előző kollégánk, Noven kolléga készítette elő. A kap költségvetésének 80%-át a hektár alapon fizetik ki, a kifizető ügynökségek általában mintákat gyűjtenek be, adhok ellenőrzéseket végeznek a gazdálkodóknál, vagy táv technológiával ellenőrzik őket. A kifizető ügynökségeknek joga van ahhoz, hogy a Kopernikus műhold segítségével ellenőrizzék a gazdák adatait ez a megközelítés sok előnyel jár. Jobban betartják a gazdák a szabályokat, csökken az adminisztratív teher, hosszú távon működik a rendszer, és nagyon hasznos adatokat nyerünk, amelyeket arra lehet használni, hogy a gazdálkodási folyamat hatékonyabb legyen a tagállamok ezeket a feltérképező vizuális technológiákat használják a kap keretében. A célunk az volt, hogy jobban belássanak a kifizető ügynökségek abba, hogy milyen információt szerezhetnek ezekkel a feltérképező technológiákkal. Mi támogatjuk azt, hogy a tagállamok ilyen technológiákat alkalmazzanak, különösen a közvetlen kifizetése területén, a segélyek területén, de jelenleg ez kicsit nehézségekbe ütközik. A 2019-es évben 15 kifizető ügynökség 5 tagállamban alkalmazott ilyen technológiákat az ellenőrzésre. A fő akadály az az volt, hogy túl sok lesz azoknak a parcelláknak a száma, amelyek be nem sorolhatók, ezen kívül az IT infrastruktúrának a fejlesztése, illetve innovatív technológiáknak a megvalósítása, amely időigényes és sok pénzbe kerül. A bizottság elfogadta a jogi keretet, és megpróbál gyakorlatilag megközelítést alkalmazni, de a kifizető ügynökségek még mindig aggódnak azt illetően, hogy a bizottság hogyan fogja ellenőrizni az auditálásokat. Ez főleg azért van, mert az ellenőrzéseknek a szabályai nem túl részletesek, miközben léteznek szabályok a klasszikus auditok számára, és nincsen minőségi ellenőrzési keret mint például a parcella identifikációs rendszerben, az LAPS-ben. A bizottság támogatja a kifizető ügynökségeket, és próbáljuk a be nem sorolható parcelláknak a számát csökkenteni. Nagyon sok kutatási projekt folyik még, és ezeket ki kell eh, elemeznünk az elkövetkező években. Az új technológiákat alkalmazni kell a klíma előírások betartatásában, például a keresztmegfelelésben, illetve a segélyek elosztásában. Ezen a területen az előrehaladás kisebb volt, mint a közvetlen segélyek esetén. Nagyon összetettek néha a szabályok, és néha nem könnyen nyomon követhetők távkapcsolattal. Két fő ajánlást tettünk a bizottságnak először is. Az, hogy monitorozzuk a megközelítést a kifizető ügynökségek részéről, a másik pedig az, hogy jobban felhasználjuk az új technológiákat a klímaváltozás és az előírások követésére. A bizottság elfogadta a javaslatainkat, és intézkedéseket fogadott el. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Mulțumim și noi pentru prezentarea făcută, iar acum dau... Köszönöm szépen ezt a prezentációt az előadónak. Még mindig a számvevőszék képviseletében Viola Stefán kap szót 5 percben. Thank you very much. Good afternoon. Dear chairs, honorable members. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit üdvözölni, szakbizottság minden tagját. Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a biológiai sokszínűségre kapcsolatos külön jelentésünket. Már megkapták ezt a jelentést, a számbevészék külön jelentését. Éppen ezért ma csak röviden fogok szólni, csak a legérdekesebb pontokat emelem ki. Ezek pedig a következők az auditálása miért kerül sor, hogyan végeztük el, mit eh, találtunk mm, és mit ajánlunk. Az elmúlt eh, tíz évben a biológiai eh, sokszínűség tovább hanyatlott, és ez a romlás folytatódni fog. Az EU-nak fontos szerepe van mindenek előtt. Az EU-nak a szerződés szerint kötelessége a környezet megvédelme és a biodiverzitás védelme. Másodszorban az EU már így is sok programot finanszíroz az állatok és a növények védelmében és az EU polgárok pénzügyi érdekeinek a védelmében. Ezért azt is értékelni kell, hogy az EU alapokat, a közös agrárpolitikát sikerült-e úgy megvalósítani, hogy a biodiverzitási célokat is elérjük 2020-ban. Persze közben jött a koronaválság, de a biodiverzitás továbbra is egy nagyon fontos kérdés kell, hogy maradjon számunkra. Most a jelentésre. Öt tagállamban látogattunk el, ahol eltérő a biodiverzitás, eltérőek a mezőgazdasági profilok, Németország, Románia, Lengyelország, Dánia volt öt ország közül négy, és interjúkat készítettünk biztosokkal, civil szervezetekkel és több látogatást tettünk ezekben a tagállamokban. 2018-ban egy vitapanelt szerveztünk tudósokkal, kutatókkal, akik ezen a területen tevékenykednek. Mik voltak a fő tapasztalataink? A 2018-ig terjedő szakaszban, ami a monitorozást illeti, a bizottság sok minden túlbecsül, az OECD módszertanát alkalmazza, a tracking, a nyomonkövetés kapcsán is azt állították, meg, hogy ezek nagyon hasznosak a biodiverzitás szempontjából. Másodszorban a kap közvetlen kifizetései, amelyek a teljes kap 70%-át jelentik, ezek a kiadások igazából ezek a pénzek nem eredményeztek, nem hoztak nagy eredményt. Az EU gazdák a meglévő szabályokat, hogyha figyelemben kívül hagyják, azt nem igazából szankcionálják. A bizottság környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek túlmutatnak a cross-compliance-en, és pozitívabb hatást gyakorolnak a biodiverzitásra, nem igazán díjazza fejlesztési eszközökben eh, nagyobb lehetőségek vannak. Eh, jobban lehetne növelni a biológiai sokszínűséget, például a Natura 2000-es kifizetések növelésével. De az eh, agrár környezetvédelmi intézkedések, amelyek nagyon népszerűek, igazából nem annyira hasznosak a biodiverzitás szempontjából. Ezek kevésbé hatékonyak, és ugye a gazdák elég könnyen eredményeket tudnak felmutatni ilyen intézkedésekkel. Tehát tovább lehet javítani a helyzeten, és a biodiverzitás romlása, hanyatlása ellen fel kell lépni, mert ha ez így marad, ez a környezetnek és a mezőgazdaságnak egyaránt rossz. Végezetül röviden szeretném összefoglalni a fő ajánlásainkat. Először is javítani kell a koordinációt a 2020 utáni biodiverzitási stratégiában. Ennek érdekében a kiadásokat szorosabban nyomon kell követni. Harmadsorban a közvetlen kifizetésekkel szemben inkább a vidékfejlesztési intézkedésekre kell nagyobb hangsúlyt tenni, hiszen ennek nagyobb a hatása a biodiverzitásra, nagyobb a pozitív hatása. A bizottság teljes mértékben elfogadta az összes ajánlásunkat. Végezetül szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a bizottság 2030-ig tartó e, biodiverzitási stratégiáját idén májusban közzétette, de ezt még a mi jelentésünk előtt e, e, tette, és ezért így mi még az előző stratégiát vizsgáltuk, ezért az új stratégiáról igazán nem tudok mit mondani. Annyi, annyit viszont igen, hogy a bizottság felé világosá tettük, hogy az ajánlás tervezetünk alapján lenne célszerű elkészíteni a bizottságnak az új stratégiát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig professzor Sebastian Lackner az Asztok Egyetemről. Professzor úr, 5 percben tessék. Mr. Lackner, please press the speak. Lackner úr, kérem, hogy a lapon lévő speak gombot nyomja meg. Remélem, hogy hallanak. Igen, még a képernyő megosztást el kell végezni. Látják most a szlájdjaimat is? Igen, viszont önt nem látjuk, és hogyha a tolmácsok nem látják önt, akkor nem lesz tolmácsolás. Jó, akkor nem osztom meg a képernyőt, hanem hát szóban adom elő az előadásomat. Hát először is köszönöm a lehetőséget, hogy felszólalhatok a három nagyon fontos szakbizottság előtt. Jövő héten nagyon sok feladattal lesz mindháromnak. háromnak. A számvevőszék észrevételeit meghallgattam, és elolvastam a különjelentést. Mindenek előtt azt mondhatom, hogy tudományos szempontból nagyjából mindennel egyetértek, amit leírtak. Ez egy elmélyült, nagyon átfogó, tudományosan megalapozott jelentés, és a legfrissebb tudományos bizonyítékokra, szakirodalomra alapozódik. Ami a konklúziókat illeti a e, tanulságok levonását, mindenek előtt szeretnék arra rámutatni, vagy arra e, helyezném a e, központot, hogy néhány nyilatkozatot tegyek a közvetlen kifizetések eh, negatívan is befolyásolják a biodiverzitást, eh, különösen a termeléshez kötött eh, támogatások esetében van ez így. Bulgáriából például hallottunk egy olyan esetet, hogy közvetlen kifizetések megkapásához a gazdáknak erdőket, bokrokat kellett kivágniuk, és ennek természetesen nagyon negatív hatása van a biológiai sokszínűségre. Ezt tovább kell vizsgálnunk, és ilyen eseteket meg kell vizsgálnunk. A termeléstől nem függő támogatások esetében Hát általában azt mondhatjuk, hogy ezeknek semleges a hatása. És a cross compliance, a kölcsönös megfelelésnek van egy rövid ideig tartó hatása, ahogyan ezt a számövőszégi kollégától is hallottuk. A az ökológiai fókusz területeknél van mérhető hatás. Az ökológiai fókusz területek is érdekesek számunkra, de itt ez eléggé a az intézkedések. Igazából nem mutathatok ki nagy hatás a bio, biológiai sokszínűségre, pedig a mm, 75%-át teszik ki ezek a ez a, ennek az alapnak, és mégis gyakorlatilag hatás nélkül maradnak ezek a pénzköltések. Ami a biogazdálkodás illeti, az ilyen ökológiai rendszereknek a hatását mi is ki tudjuk mutatni a kutatásainkban, és ezek pozitívak, de ezt is a külön jelentés nagyon korrektül írja le. Vannak olyan intézkedések, amelyek működnek, és ez persze alapvetően a programozáson múlik. A kapon belül a a screening is felülértékelt, és több más intézkedések felülértékeltek abból a szempontból, hogy igazából mennyi, milyen pozitív hatásuk van a biodiverzitásra. Ezeket tisztában kellene látnunk. És végül kicsit messzebbre mutató néhány ajánlás, amelyeket a külön jelentésben megtalálunk jobb koordinációra van szükség, jobban meg kell céloznunk az agrárkörnyezetvédelmi programokat, a zöldítési programokat, rendszereket. Végül is majd a tagállamoknak és a parlamenteknek kell meghozni a helyes döntéseket, és nem elég, hogyha egy olyan megoldást választanak, ami mindent megenged, és akkor ezt ismételgetik egy, ezt a nem működő megközelítést. Tehát jobb indikátorokra van szükség, jobb monitorozásra, több kutatásra, új indikátorokra, hiszen nagyon fontos indikátorok a kapcsolatban már rendelkezésre állnak adatok, de ezekkel kapcsolatban még azért van, vannak problémák, ezeket is leírja a jelentés. Innovatív megközelítésekre van szükség, és végezetül néhány rövid általános megjegyzést is hagy tegyek. Amennyiben, amennyire tanulmányozni tudtam az elmúlt napokban a módosító indítványokat, és nagyon részletesen tanulmányoztam ezeket, mik a következményei annak, hogyha elmarad a javulás a e, biodiverzitási e, célok kitűzek elérésében, akkor nem fogjuk elérni a célokat. Ugye a gazdákat magukra hagyjuk a problémáikkal, nekik vére kell hajtani a biodiverzitási intézkedéseket, de több támogatásra van szükségünk. És itt különösen a kis gazdákra kell gondolnunk Romániában, Bulgáriában, mindenek előtt került. A kap nagyon sok mindent elér jövedelem támogatás eh, tekintetében, ez tudományosan igazából már nem igazolható, és végül is eh, hát a tagállamoké a döntés. Nagyon sok grémium működik, akik tudományos eredményeket közzétesznek, tehát nagyon sok tény adat áll már rendelkezésre. Természetesen um, tudjuk, hogy milyen nehéz döntéseket hozni, nagyra értékeljük az önök munkáját. A kap azonban sokkal jobban uh, tudna teljesíteni a környezetvédelmi szempontból, és ezért uh, gondolom azt, hogy uh, végig kellene gondolni, hogy ezt a zöld architektúrát kultúrát tovább akarják-e felhigítani. Mindenképpen köszönöm a lehetőséget, és örömmel várom majd a kérdéseiket. Köszönjük szépen önnek is ezt a prezentációt. Jelen pillanatban az általános mezőgazdasági adminisztráció részéről Pierre Baszkó úr következik. Thank you very much, Chairman. First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to, to come. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy reagálhassak erre a két számvevőszéki jelentésre. Az első az új technológiákról, a második meg az, hogy a kap számára milyen hasznot hoz ez. Ez egy nagyon... Nagyon köszönöm ezt a nagyon konstruktív jelentést. Ez fontos hozzájárulást tesz a kap végrehajtásához. Nagyjából ugyanazt eh, az irányvonalat képviseljük, ugyanúgy gondolkodunk, egy megfelelő utat kell találnunk arra, hogy új technológiák alkalmazásával valósítsuk meg a közös agrárpolitikát, eh, olyan módszerekkel, ami, ami hasznára válik a környezetnek és a gazdáknak is, eh, és a közigazgatásnak is. A számvevőszéki ajánlásokkal egyetértünk, a szám a bizottság dolgozik azon, hogy megfelelő időkereteket eh, határozzunk meg. A monitorozással kapcsolatos megjegyzéseit a számvevőszéknek eh, támogatjuk. Eh, itt mindenképpen a monitoring alapú ellenőrzést erősíteni kell. Technológiai képességünket ugyanígy szükséges javítani, és itt most elsősorban arról van szó, hogy a mesterséges intelligencia esetleges felhasználásával, földrajzi koordinátákkal, látott képekkel, drónokkal, vagy bármilyen más intelligens eszközzel segítsük a monitorozást, az ellenőrzést. Az adatok a műholdas szenzorokról már rendelkezésre állnak, a Sentinel adatok, és ezeknek a segítségével tudunk dolgozni. De még több kutatásra van szükség. A bizottság eh, sok eh, forrást eh, fordít erre. Nagyon nagy mértékben hozzájárulunk ahhoz, hogy a gazdasági és a környezetvédelmi ambíciók egyaránt teljesüljenek a kap intézkedéseket, és ezt a számövő úr is elmondta, mindenképpen technológia barátabb módon kell megvalósítani. Kis változtások is már nagyon komplex beavatkozást eredményezhetnek, a műholdás vagy más új technológiák alkalmazása sok lehetőséget nyit még meg, de vannak természetesen szabályok, amelyeket be kell tartani, megfelelőségi szabályok, egyebek, és a tagállamoknak ezt bele kell vágni ebbe, ezekbe az új dolgokba. Az elmúlt néhány évben is Számos számbevőszegi jelentés készült el, és az új technológiák jelentik valóban a win-win megoldást a mezőgazdaság, az agrárium számára. De hát persze lehetnek olyan helyzetek, amikor eltérő célokat is követni kell, jelenleg is ilyen helyzetben vagyunk. Egyrészt a gazdaságok versenyképességét kell növelni, másrészt a termelés fenntarthatóságát nem tudjuk a gaz, azokat a gazdákat támogatni, akik nem felelnek meg a szabályoknak, a követelményeknek. A tanulság, amit levonhatunk, az, az lehet, hogy a 21. században az, az európai agrárágazatban új e, befekt beruházásokra, új technológiák alkalmazásra mindenképpen szükség van, és e, a stratégiát el kell készítenünk, ebben számítunk a parlament segítségére. Először is a jogi keretet kell megalkotni a jövő közös agrárpolitikája számára. Itt egy eh, valós eh, monitoring alapú ellenőrzést kell megvalósítani, és eh, ez kötelező kell, hogy maradjon minden tagállam számára. A rendeletek hatályba lépésétől első naptól kezdve ezeket alkalmazni kell. Ha kicsit pragmatikusabbak akarunk lenni, és ezt a számvevőszéki kollega is elmondta, az új technológiákat ugye el kell, beszél, el kell kezdeni nagyobb mértékben alkalmazni a e, monitoring alapú ellenőrzés kapcsán, de a közigazgatás működésében, hát csak a politika, az új technológiák elterjesztése azonban nagyon fontos, és nem szabad, hogy ez bürokratikus akadályokon bukjon meg és mindenképpen a állami támogatás is igényelhetnek ezek az új technológiák. A biodiverzitás jelentés a második, ez is ugyanilyen fontos, itt rövidebb leszek. A bizottság természetesen elkötelezett a mezőgazdasági területeken a biodiverzitás megőrzése mellett. Itt is nagy kihívásokkal állunk szemben az EU-ban is, de globálisan is. És ahogyan már elhangzott, a bizottság egyik fő ambíciója az európai Green Deal, a zöld megállapodás, erről 2019 végén született döntés, és a Green Deal-en belül ugye a bizottság elfogadott egy új biodiverzitási stratégiát 2030-ig, egy új, ebben az új stratégiában a bizottság meghatározott több fontos célkitűzést, amelyek kulcsfontosságúak a biológiai sokszínűség szempontjából. A biodiverzitás kérdése szorosan kapcsolódik az új stratégiánk elkészítése sokkal tekintetben kapcsolódik az előző stratégiánkhoz is. Jelenleg úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi eh, közös agrárpolitika és a eh, biodiverzitási stratégia hozzájárultak a biodiverzitás megőrzéséhez, különösen a közös agrárpolitika esetében igaz ez. A course compliance, a zöldítés eh, alapján ne feledkezzünk meg a zöldítésről, hiszen már a mezőgazdasági földterületek mintegy 10%-án nem alkalmaznak peszticideket, a beruházásokat az ilyen végazálkodásban szintén támogatni kell, ugyanúgy, mint az oktatást, a tudásátadást. Nagyon sok minden történt, de még mindig ez nem elég, ami történt, és ezért a jövő kapja számára a bizottságnak még nagyobbak lesznek az ambíciói, új, talán szokatlan megoldásokban is gondolkozunk. Nagyon fontos az, hogy a biodiverzitás megőrzésével kapcsolatban új instrumentumokat is alkalmazunk, a kapban pedig, és a kapban ugyanúgy, mint a környezetvédelmi jogszabályokban. Meg győződve arról, és 10 másodperc múlva befejezem, tehát a jelentéssel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy a bizottság meg vagy győződve arról, hogy el fogjuk érni a kitűzött célokat. A mezőgazdaság azonban nem csak a biodiverzitási intézkedésektől függ, természetesen a bizottság más javaslatait is próbáljuk jobbá tenni. Köszönöm szépen az igazgató úrnak ezeket a nagyon fontos megjegyzéseket, tisztázásokat. És most pedig Luc Bink Fanagan úr következik, a Költségvetés Ellenőrző Szakbizottság tagja. Úgy tűnik, hogy nincs meg a kapcsolódás. Ebben az esetben akkor azt mondanám, hogy lépjünk tovább. Viola von Camonda Bodel asszony, köszönöm szépen. Köszönöm a számvevőszék képviselőjének és Lakner úrnak is az előadásokat. A tudományos bizonyítékok arról szólnak ebben a stratégiában, hogy a biodiverzitás vesztes, és sajnos ez egy teljesen egyértelmű probléma, ma is látjuk ennek a bizonyítékát. Ma egy német tudományos akadémia is közzétett egy jelentést. A biodiverzitás óriási csökkentése nagyon aggasztó jelenség, Európa számos tudósa megerősíti ezt. Csak egy dolgot szeretnék kiemelni a jelentésből, drámai a helyzet. Olvassuk de mivel a Költségvetés Ellenőrző Bizottságban vagyunk, itt nem csak a biodiverzitás csökkenéséről beszélünk, hanem arról a kérdésről, hogy az Európai Uniós finanszírozási forrásokat hogyan allokálják. Ezért nagyon fontos, hogy a rosszul menedzselt pénzeket megvizsgáljuk, e, a problémák forrásait vizsgáljuk. Mivel már elég régóta foglalkoznak önök is többen a mezőgazdasági reformmal, önök is tudják, hogy ez a legnagyobb pénzügyi szelet. A legutóbbi MFF-ben 400 milliárd euróról beszélünk, és egyre nagyobbak a kihívások ebben a szektorban, és ezért sürgősen le kell vonnunk a multibájból a tanulságokat. A jövőbeli reformnak hatékonyabbnak kell lennie, és a biodiverzitás is erősíteni kell. De hogyha megnézzük a jelenlegi tárgyalások alakulását a reform kapcsán, hogy akkor azt veszük észre, hogy gyakorlatilag egyetlen egy ajánlás sem veszek figyelembe a tudományos intézmények, az ECA és mások tollából a fele. A következő pénzügyi tervezési periódusban nagyon fontos lenne, hogy a nem hatékony és a nem kötelező intézkedésekre ne pazaroljunk több forrás, hanem a tanyától a tányérig stratégiában magasabb százalékban legyenek benne a kötelező biodiverzitás intézkedések, és a nem termelő jellegű földeket is át kell definiálni. Fontos, hogy mérhető eredményekkel járjanak ezek a fellépések. A jelentés is kiemelte, a második pillér szerepét, ahelyett, hogy egy új reform agendára írjuk át őket, ez lenne az első lépés, ebben a pillérben van a kulcs, nagyon fontos tehát, hogy a biodiverzitás kapcsán a rossz gyakorlatokat nem támogatjuk tovább, és a bizottságnak azt kell garantálnia, hogy a módszertant is frissíti, aktualizálja, a jelentésben egészen világosan benne vannak azok a stratégiák, ahol nincsen koordináció, és még a pozitív eredményeket sem tudjuk mérni, de itt még nem elszalasztott lehetőségről beszélünk. A biodiverzitás a területén óriási veszteségeket könyvelhetünk el az utóbbi tíz évben, és ebben a mezőgazdasági politika óriási módon felelős. A következő hét év tehát nagyon nagy felelősség, és végül az összehasonlító alacsony költségekkel kapcsolatos különleges jelentésre térnék rá. Ez egy rendkívül fontos és aktuális jelentés. Fontos lenne, hogy ezek a költségek alacsonyan maradjanak a következő MFF-ben is, ezt már többen említettek a tagállami hatóságok megfelelő működése nagyon fontos a kohéziós politika szempontjából, hogy ilyen formában elérjük a célkitűzéseket. Az egyszerűsítések nagyon fontos lépések a helyes irányba, de ez a jelentés azt is felvillantja, hogy a hatóságok kommunikációja egymással és a tagállamokkal még hagy kívánni malut maga után. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most folytatjuk a vitát mégpedig a két szakbizottság, illetve a három szakbizottság javítja magát az elnök képviselővel. Vircik úr két percet kap, és kérem, tartsa tiszteletben ezt a két perces időkeretet. Bíró úrnak szeretném elmondani a kap ön szerint nem megfelelő a biodiverzitás problémái megoldására, és a green csomag a közvetlen kifizetése kapcsán vagy negatív, vagy korlátos, vagy ismeretlen, de az év, évente 6 milliárd euró e, az, egy milli, az első pillérből a biodiverzitásra megy, a zöldítési gyakorlatok kapcsán időnként más rendszereket hoztak létre, de nem láttuk ennek az előnyeit. A kérdésem az az, hogy ön hogyan gondolja azt, hogy az összes reformeszköznek ambiciózusabbnak kell lennie, és az előző periódus eszközeit fent kell tartani. Mennyire fontos a a, tány, a tányától a tányerik stratégiával való összhang. És ami pedig a cross-compliance-et illeti, az öko ö, schímeknél az egyes pillérben minden fellépést biodiverzitás kiadásnak kell tekinteni. A jövő héten van szavazásunk, ahol arról van szó, hogy nagyobb rugalmasságot kell adni az ökoszkémek alkalmazásánál, és csökkenteni kell a, a cross-compliance-et a nem termelékeny, nem, nem termelőképes jellemzőknél. A kap zöldítése kapcsán ezeket a lépéseket problematikusnak tekintik? Köszönöm. Köszönöm szépen, Schmidt-Bauer. Simone, Simone Schmidt-Bauer asszony következik. Tisztelt kollégák, kedves képviselőtársaim, tisztelt kollégák! A biodiverzitás és a jól működő, fenntartható mezőgazdaság alapvető fontosságú számunkra és a gazdák számára is. Az osztrák agrárium kétharmada Például a második pillért a vidékfejlesztés használja is nálunk, 80%-a a többi, az összes üzemnek önkéntesen alkalmazzák ezeket az in, ö, környezetvédelmi intézkedéseket. A, itt egy kis, kis struktúrájú mezőgazdaságról van szó, nagyon fontos, hogy ez környezetvédőbb mezőgazdaság a kap tárgyalások során úgy tűnt, hogy a zöld architektúra most a legfontosabb, az öko szabályok az első pillérben ö, nagyon fontosak a biodiverzitás szempontjából, azonban a kiegyensúlyozottság hiányoz, hiányzik véleményem szerint, nagyon fontosak a környezetvédelmi célok, azonban ne felejtsük el a gazdaság és a szoció ökonómiai célkitűzéseket sem. Ezeket is meg kell védenünk, vagyis csak az egészséges üzemek tudnak beruházni fenntarthatóan, és jelen pillanatban ez nem fog működni, hogyha megnézzük a költségvetésünket, a könyvelésünket, és mindenki csak negatív számokat ír. Nagyon fontos tehát, hogy megértéssel viseltessünk, és nagyon fontos, hogy a gazdáknak megfelelő jövedelme legyen. A versenyképességet fenn kell tartanunk, hogyha meg, meg akarjuk tartani életben, akarjuk tartani az üzemeinket. Nagyon fontos tehát az őszinte, realitás közeli politika, mert hogyha nem tartjuk meg a megfelelő, nem, nem teremtjük meg a megfelelő kondíciókat, akkor soha nem fogjuk a helyi termelők termékeit megvásárolni a jövőben. Gondolom, hogy önök sem ezt szeretnék. Vagyis nagyon fontos, hogy mi elsősorban kommunikáljunk egymással, nyitott fülekkel viseltessünk, és realisztikus célokat tűzzünk ki, és utána beszéljünk a megfelelő keretfeltételekről, együttesen kell ezt megoldani a gazdák, az élelmiszer, biztonság és a biodiverzitás kedvéért is. Köszönöm. Gracias, señor Christoph. Elnök, köszönöm szépen. Leoforos Krisztoforú. A listánkon szerepel, de azt hiszem, hogy nincs itt velünk. Nem látom, hogy bekapcsolódott volna. Nem, nem kapcsolódott be, úgyhogy haladjunk tovább. Jutaland kolléga két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak meg akartam bizonyosodni, hogy látnak. Látnak? Nem túl jól, mondja az elnök, nem látjuk a hozzászólót. I'm trying again. Now, can you see me? Most látnak? Nem, mondja az elnök. Nem sajnálatos módon egyáltalán nem látjuk. I, I will try to uh, log out and come back. Sí, continuamos y lo, y lo intento. Elnök, rendben, akkor folytassuk a hozzászóló listát. Isabel Carvalles kollégája szó. Isabel, dos minutos. Isabel, két perced van. Adelante. Adelante. Yeah, yeah, I'm here. Yeah, sorry. Igen, most sikerült kapcsolódnom. Köszönöm szépen. Köszönetet szeretnék mondani a biodiverzitással kapcsolatos munkáért. Ez egy nagyon hasznos eszköz valóban, és köszönetet szeretnék mondani az előadásért is, amit Stefán úr terjesztett elő ma délután. Nyilvánvalóan tudjuk, hogy a biodiverzitás védelme nagyon sürgős. Azt is tudjuk, hogy szükség van arra, hogy egyöntetőek legyünk, védjük a környezetet. Nagyon fontos, hogy a megfelelő intézkedéseket hozzuk, hogy a biodiverzitás elvesztését megakadályozzuk. Miután elolvastam a jelentésüket, van néhány kérdésem. Önök azt mondják, hogy a költségek visszanyomozása a biodiverzitással kapcsolatban az egyik fő probléma, hogy a három koeficiens a 0, 40 és 100 százalékos mutató nem elegendő. Az OECD megközelítés jobb lenne esetleg, mi lenne a legjobb megközelítés, hogy megbirkozunk ezzel a problémával. A második kérdés az az, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség egyértelműen azt mondja, hogy az egyik fő oka a biodiverzitás elvesztésének az intenzív gazdálkodás. Ezen kívül a földek elhagyása önök mit gondolnak? Mit gondolnak arról, hogy a parcellákat veszni hagyják? Milyen hatással van ez a biodiverzitásra? Köszönöm. Muchas gracias. Muchas gracias. Jut, jut, Köszönjük szépen. Most újra megadnám a szót Jüte Hütlennek. Igen, most látjuk. Tessék, két perce van. Pero no se te oye. Most viszont nem halljuk. Nagyon sajnáljuk, de most egyáltalán nem halljuk, mondja az elnök. Frissítenie kell az oldalt, hogyha feltette a fülhallgatóját, mondja az elnök. No se oye. Microphone. In intenta eh, desconectar los auriculares. Elnök. Tehát még egyszer húzza ki a fülhallgatóját először. If I take ahora, these, ahora, ahora sí. Adelante. Igen, most halljuk. Kedves kollégák, Kétségtelen, hogy mi az Európai Unió felelősek vagyunk azért, hogy többet tegyünk az ökoszisztémánk védelméért és a biodiverzitásért. Egyértelműek a tudományos adatok. Egyelőre a vesztes oldalon állunk, nagyon hanyatlik a biodiverzitás, és mindenütt ez jellemző. A technológia nagy segítségünkre lehet, és nagyon szépen köszönjük a jelentést, amely rámutat erre. A szocialisták számára nyilvánvaló, hogy a digitalizáció és az új technológiák kidolgozása mind a Green Deal teljesítéséhez hozzájárul, mint ahhoz, hogy klímabarát, biztonságos, hatékony, fenntartható mezőgazdaságot valósítsunk meg egyértelmű a szemvevőszék jelentéséből, hogy a tagállamokban nem látunk megfelelő eredményeket, nem használják kielégítően az új technológiákat. Modernizálni kell a jelenlegi struktúrákat, és fel kell őket újítani. Előre kell haladni a technikai vívmányokkal. Például a teljesítmény indikátorok a kapban ma nincsenek összhangban a Sentinel közvetlen monitorozással. További útmutatásokra van szükség ezért a bizottság részéről, de ezt kapcsolnunk kell a pénzügyi ösztönzőkhez amennyiben Európa komolyan gondolja, hogy a biodiverzitást védjük a mezőgazdaságban, akkor a pénzügyi szabályozást karcsúsítanunk kell. Itt a közvetlen kifizetésekről beszélek persze, ezek hatalmas összegek, amelyek az adófizetőktől érkeznek be. Ezek teljesen meg kell, hogy fejeljenek a zöld deal kitételeinek, és mindenképp hozzá kell, hogy járuljanak a biodiversitás védelméhez holisztikus megközelítést kell alkalmaznunk az eszközöket illetően, és együtt kell működnünk, hogy ugyanazért a célért dolgozzunk. A stratégiai eszközeinknek és a programjainak ki kell egymást egészíteniük. A kereszt megfelelés nagyon fontosak abban, különösen azért, hogy biztosítsuk, hogy a közvetlen kifizetések a fenntartható rovarírtószer használat célkitűzéseihez igazodjanak, ezeket 50%-kal csökkenthessük 2030-ra. Nagyon nagy a vita a mezőgazdaság fenntarthatóságáról. Ennek ellenére 96 óta, az elmúlt 24 évben emelkedett az EU-ban a rovarírtó szerek használata. Ez elfogadhatatlan, itt az ideje, hogy használjuk a rendelkezésre álló eszközöket. Köszönöm. Elnök, köszönöm én is önnek. Most pedig magamnak adom meg a szót egyébként, mint árnyék előadónak. A feltérképező technológiák alkalmazásáról szóló jelentés árnyék előadója vagyok. Szeretnék gratulálni a számvőszéknek, különösen Milliónis szúrnak, nagyon érdekesnek találtam ezt a jelentést. Hogy mutassak arra rá, hogy jelenleg a kedvezményezettek 5%-át ellenőrzik helyben. A táv feltérképezéssel a teljes gazdálkodói réteget lefedhetjük, ezért ez nagyon érdekes számunkra. Ezen kívül ez a technológia lehetővé teszi azt, hogyha a kifizető ügynökségek felszólítást küldenek a gazdáknak, arra reagálhassanak. Ez egy dinamikusabb megközelítést eredményezne, a korrekciókat lehetővé teszi, nem csak a szankciókra támaszkodik, úgyhogy ez, ezzel csak mindenki nyer. És nem csak a jogsértésekre koncentrálunk. Az új technológiák csökkenthetik az administratív költségeket is, nem kell helyben ellátogatni a gazdákhoz. Ezek az új technológiák nem csak a hatóságok érdekeit szolgálják, hanem a termelők érdekeit is. Ők is adatokat gyűjthetnek, és ez hasznukra válhat. Azt hiszem, hogy a marzsokat csökkentenünk kell az elvesztett területeket illetően, a kondicionalitást finom hangolnunk kell, az új kapnak megfelelően. Egyetértek a számvevőszékkel, amikor azt mondják, hogy a tagállamoknak ösztönzőket kell teremteni a távfeltérképezési technológiákhoz, mert végülis ez lehetővé teszi a költségvetés jobb kezelését. Köszönöm. Elnök, akkor most visszaváltok az elnöki pozíciómba, és Maria Grappini-nak adom meg a szót. Maria, ott van-e? Előzőleg problémánk volt a kapcsolattal, nem tudom, hogy most sikerült-e ezt helyrehozni. Maria? Na, María, lo siento mucho, pero... Com- Maria, nagyon sajnáljuk, de... Vártuk, hogy ez fog történni. És beküldte a megjegyzéseit előre, úgyhogy ezeket föl fogom olvasni. Úgy olvasom, mintha Maria mondaná. Nagyon örülök annak, hogy a jelentés megszületett a biodiversitásról, a biodiverzitás visszaszorul az Európai Unióban is. Ez egy olyan kihívás, amelyel meg kell birkóznunk. Nincs már mentség, hogy ne tegyünk semmit. A KAP és a vidékfejlesztési programok az EU költségvetés nagy részét teszik ki 66 milliárd euró a jelenlegi MFF-ben. De Ennek ellenére a biodiverzitás csökken. Ez hogy lehetséges? A tagjaként pénzügyi szempontból vizsgálom ezt a problémát. Támogatnunk kell a biodiverzitást a jelenlegi kapban, de még többet kell tennünk, egyszerűsítenünk kell az indikátorokat. Ezért aztán a pénzügyi kezelésről itt beszélnünk kell, és arról, hogy mi, mint európai politika csinálók, mit tegyünk. A bizottság stratégiája nem megbízható. Ezen kívül nem egyértelműek a célszámok így nem érhetünk el eredményeket. Ez ennyire egyszerű, és aztán az is probléma, hogy a bizottság és a tagállamok nem éltek minden egyes eszközzel, amely rendelkezésükre áll. Ezt meg kell könnyítenünk a gazdák számára. Természetesen ehhez csökkentenünk kell a bürokráciát, és hosszú távon a tagállamoknak nemzeti stratégiai terveket kell benyújtani, amelyek nagyra törőek. Nagyon fontos az élelmiszerbiztonság, a mezőgazdaság és a fenntarthatóság a kapon belül. A gazdák tartják fent a vidéki gazdaságot mindenütt. Támogatnunk kell őket, és a biodiverzitás. Szeretném megkérdezni a számvevőszégi tagunkat, hogy hogyan látja a 2030-ig terjedő biodiverzitási stratégiát. Köszönöm, és most pedig Soraya Rodriguez a szó. Soraya? Két perce van. Igen, itt vagyok, köszönöm szépen. Köszönöm, elnök asszony. Én is a biodiverzitásról szóló jelentésről szeretnék szólni, és nagyon örülök annak, hogy a számvőszék megfogalmazta ezt. De a végkövetkeztetések nagyon negatívak, nagyon összetettek ahhoz, hogy a biodiverzitást javíthassuk, mérnünk kell az eredményeket. A jelentés azt mondja gyakorlatilag, hogy nem tudjuk mérni ezeket. Ha figyelembe veszük, hogy mit tesz a bizottság, az elérhető adatokat illetően, akkor arra a következtetésre kell, hogy jussunk, hogy nem megfelelőek az adatok. A kap nagy részét a közvetlen kifizetések teszik ki, és ezek nem veszik figyelembe a biodiverzitást. A bizottság és a tagállamok a második pillérben tettek a vidékfejlesztés területén intézkedéseket. Úgy tűnik, hogy jelenleg ezeknek az eredményét sem tudjuk mérni. A jelentés azt mondja, hogy nincs megfelelő indikátor az értékelési folyamatban. Nem lehet mérni a mezőgazdaság és a biodiverzitás kapcsolatát megfelelően. Ezen kívül a bizottság túlbecsli azt, hogy mennyit költ a biodiverzitás védelmére. 2018-tól 2020-ig az alapok csak elenyésző százalékát költöttük biodiversitásra, és körülbelül 40 százalék volt az, amit zöldesítésre költöttek. Pedig a közvetlen kapcsolatát a két folyamatnak egyelőre nem lehet alátámasztani. Az ökokondicionalitásra is figyelem fordult a közvetlen kifizetésekre, de megint csak a bizottság nem tudja a konkrét számadatokat mérni ezt, úgyhogy nem tudjuk valójában, hogy mennyit költünk a kapon belül arra, hogy a biodiverzitást védjük. És aztán a szankcióknak a kérdése. A számvevőszék öt tagállamot vizsgált meg, egy millió gazdálkodót világítottak át, akik önkéntesen környezetvédő intézkedéseket foganatosítottak a gazdaságukban. Közülük csak 6000 ezeren kaptak szankción. Ez azt jelentette, hogy a közvetlen kifizetéseik csak 1,5%-kal csökkentek. Ez azt jelenti, hogy kudarcot vallottunk, nem tudjuk a célkitűzéseket teljesíteni, nem tudjuk az indikátorokat ellenőrizni. Hogyan lehetne javítani ezen, hogyan lehet új stratégiát megvalósítani? Elnök, köszönöm szépen! Nyilvánvalóan hálás lennék, ha mindenki betartaná a hozzászólási idejét, és utána a bizottságot megint meghallgathatnánk. A következő hozzászóló. Kettő perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság javaslatában a természetes természetvédelmi területeket kiveszik a hatályból, a támogatás hatájából. Egyúttal a számbevőszék nem mutatott hatásvizsgálatot nekünk arról, hogy ezen kivételnek mi lesz a kihatása. Nézzük meg a különös jelentés 35-ös cikkét. Itt egy darab mondat van erről, és utal valamilyen két másik jelentésre ezzel kapcsolatban. Ez minden. Itt a hegyvidéki illetve a sziget területekről is szó van, illetve a, a peremvidékekről. Az itteni támogatás alapvető fontosságú, hogy megőrizzük a biodiverzitás, illetve a tüzek, a tűzvészek ellen és az egyéb természeti katasztrofák ellen is jobban fel tudjuk venni a harcot. Mindenkinek fel felhívom a figyelmét, hogy az utolsó pillanatban két másik kollégába benyújtottunk módosító indítványt a, a vidékfejlesztés kapcsán. Ki, miről beszélünk? A természetes, természetes védelmet élvező vidékek nagyon gyakran itt mezőgazdasági tevékenység is folyik, de nagyon fontos, hogy ezek azok a vidékek, ahol a széndiokszid csökkentéséhez hozzájáruló növények teremnek, illetve nagyon sok ritka állat is innen táplálkozik. Ezeket a területeket védenünk kell, amikor a habitát a iránynyelv összeállt, akkor ez kiemelt jelentőséget kapott ez a terület, Úgyhogy ez a mezőgazdasági reform rendkívül rossz irányba megy, hogyha ezt nem veszük figyelembe. Nagyon érzékeny területekről van szó. Köszönöm szépen, Toleré asszony. Martina Laváljova következik. Parancsoljon. Martina, ott van? Iréna, még egyszer? Vagy csak Irén Toleré még egyszer szeretne mondani valamit? Marco Rosso. Marco Driosto úr. Kérem, hogy nyomja meg a mikrofongombot, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Jelentéstevő fie voltam én is egy biodiverzitásról szóló jelentésnek az MV szakbizottságban. Köszönöm az elemzést, amit a hozzászólóktól hallottunk. A közös agrárpolitika a biológiai sokszínűség területén nem bizonyult hatékonynak, és nem sikerül az új, nem sikerült az új stratégia ambiciózus céljait elérni. Konkrétabb cselekvésre van szükség, és mindenek előtt a gazdákat, a földtulajdonosokat be kell vonni ebbe a munkába. A biológiai sokszínűség nem csak védekezési intézkedéseket jelent, hanem közvetlen gyors intézkedésre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy ösztönzőkhöz bürokráciamentesen hozzáférjenek a gazdák, és mindez közvetlenül kell, hogy történjen. Mert csak így lehetséges egy észszerű időszakon belül átállítani a mezőgazdaságot az Európai Unióban több ezer hektáron folyó művelést akarjuk, át, akarjuk átállítani olyan földterületek ezek, amelyeket, ahol korábban intenzív gazdálkodás folyt, vagy még most is az folyik, és ezeken a területeken is javítani kell a biológiai sokszínűség helyzetét. A jelenlegi kapból néhány kérősedett célkitűzést ki kell vennünk. Meg kell nézni, hogy melyek azok az intézkedések, amelyek a leghatékonyabbnak bizonyultak a biológiai sokszínűség szempontjából. És Fontos az is, hogy megkapják a földtulajdonosok azok a gazdák a támogatást, akik hajlandók többet beruházni a biológiai sokszínűség megőrzésére. Köszönöm, Gio Sullivan, kettő percben. Köszönöm, elnök asszony. Elnök asszony, a számvevőszéki jelentésre koncentrálnék, és a kap hozzájárulás a biológiai sokszínűséghez ponthoz. A becsléseink szerint ugye, tíz éve azt mondjuk, hogy tömeges kipusztulás fenyegeti a planétánkat, számos fajta kipusztul, és ezt mondtuk tíz éve, és ez be is következett. Stefan úr, ön azt mondta, hogy a biodiverzitás a megszűnése nagyon nagy veszélyt jelent. Azok a gazdák, akikkel én beszélek Írországban, tudják, hogy milyen fontos a biológiai sokszínűség az ő földjeik szempontjából is a megfelelő termelés biztosításához. Az teljesen világos a jelentésből, hogy a 2020-ig terjedő időszakra vonatkozó stratégiát nem tervezte meg jól a bizottság eh, a, abból a szempontból, hogy sikerüljön helyreállítani a biológiai sokszínűséget a mezőgazdaságban. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Az önvéleménye szerint a jelenlegi kap egyáltalán nem működik a biológiai sokszínűség szempontjából. A következő közös agrárpolitikának teljesen más alapokra kell helyeződnie, mert ha ez nem így történik, akkor továbbra sem tudjuk eh, megvéd, megakadályozni a eh, biodiverzitás hanyatlását, és akkor nem lesz eh, Green Deal. A jelentésben az is szerepel, hogy az EU különböző szakpolitikai stratégiai között nincs koordináció. A 2020-ig tartó biodiverzitási stratégia nem tartalmazott mérhető célkitűzéseket. Egyetért azzal, Stefan úr, hogy a 2030-ig terjedő stratégiát teljes mértékben integrálni kell majd a következő kabba. Így lehet ez csak hatékony és eredményes. Ha valamit akarunk tanulni a jelentésből, akkor ez a tanulság. És megint csak eh, ezt abban a kontextusban mondom, hogy vészhelyzet van eh, klíma és biodiverzitás eh, szempontjából. Nem, nem akarom, hogy hét év múlva ugyanezeket az előadásokat kelljen majd meghallgatnunk. Köszönöm szépen. Jutta Paulus következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy szólhatok én is. Elhangzott többen, és elmondták, hogy az Európai Környezetvédelmi Ügynökség jövő héten közé tesz egy jelentést, amiben az szerepel, hogy az EU nem ért el szinte egyik fontos célkitűzését sem a biodiverzitás szempontjából. És az is nagyon aggasztó, hogy a rovarpopuláció pusztulása folytatódott. A mezőgazdaságban a a, mi, aggódnunk kell amiatt, hogy a vadméhek eh, pusztulása milyen beláthatatlan következményekkel jár majd. A parlament jövő héten szavaz egy javaslatról, de ez még gyengébb a kondicionalitás szempontjából, mint a korábbi kap. Azt kérdezem tehát a bizottságtól, hogy hogyan tudja megválaszolni ezeket a kérdéseket, amikor itt meghallgattuk a számbevőszéki jelentést és az ajánlásokat. Lakne professzor is elmondta a véleményét a számbevőszéki jelentésről, hiányoznak a tudományos bizonyítékok, és igazából a közvetlen kifizetések negatív hatást gyakoroltak a biológiai sokszínűségre. Az európai számvevőszék jelentését eh, ugyan elfogadjuk, de mégis a bizottság egy eh, teljesen hatékonytalan kap javaslatot terjeszt elő, a biodiverzitás szempontjából ennek semmi hatása nem lesz. Kutatás, eh, technológia, nem kap ebben igazából szerepet. Úgy tűnik, hogy konszenzus van az Európai Parlamentben a három legnagyobb frakcióban a természettel kapcsolatban, ami az élelmiszer biztonságot, a jövőnket, a természetet, a működő ökoszisztémákat kell, hogy biztosítsa számunkra, és mégis ezt alárendeljük az agráriparnak. Köszönöm szépen! Flanagan úr azt mondta, hogy most sikerült megteremteni az internetes kapcsolatot. Flanagan úr az előadónk, a jelentéstevőnk. Flanagan úr, parancsoljon! Hallanak? kérdezi Flanagan úr. Igen, de nem látjuk kamerát is kapcsolja be, legyen szíves Flanagan úr, kéri az elnök asszony. Most látjuk, parancsoljon. Igen, most halljuk és látjuk is. A jelent jelentés, a képalkotási technológiákkal foglalkozó jelentés jelentéstevője vagyok, de hát sokkal jobban érdekel engem igazából a biodiverzitási jelentés. A parlament jelentéstevője ugye a képalkotási technológiákkal kapcsolatos jelentésről van szó. Üdvözöljük ezt a jelentést, a számvevőszék ajánlásait, azt is üdvözöljük, hogy a bizottság és néhány tagállam tényleg tett olyan intézkedéseket, amelyek hasznosak új technológiák bevezetésével eh, kapcsolatban történtek intézkedések. De a Kopernikus eh, eh, programból a Sentinel adatokat felhasználják ugyan, de azért sok még az akadály az új technológiák alkalmazásával kapcsolatban. És azt is fel kell tárni, hogy mi a helyzet a cross compliance kapcsán, a kölcsönös megfelelés, a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelés csak korlátozottan lehetséges. A 2020-as kap indikátorokat nem úgy alakították ki, hogy, hogy a monitoring alapú ellenőrzésben ezeket az adatokat fel lehessen használni. 2000 20 utáni kapban a monitoring alapú ellenőrzés már az alapja kell, hogy legyen az ellenőrzéseknek, és így biztosítva a környezetvédelmi szempontoknak való megfelelést. Még röviden a biodiverzitás jelentésről, ha kapok egy-két másodpercet. Többen is elmondták, hogy van egy kapban egy új javaslat erről, de nem igazán látjuk, hogy a bizottság hogy tud egyetérteni azzal a ajánlással, amit a számvevőszék tett elénk a biodiverzitás kapcsán, hogyan lesz erre válasz az új kapban. Ugyanis a helyzet folyamatosan romlik, és hogyha nem teszünk semmit, akkor folytatódik a romlás. Köszönöm szépen. Jola van Kránón következik. Estás apuntada, pero... Ya, ya, ya, no, thank you. Igen, ön rajta van a listámon. Nagyon sok érdekes dolog hangzott el, a számhevő szektor is és Lakner úrtól is. Tudjuk, ismerjük ezeket a problémákat, azt hiszem, hogy a, ez a, hogy a legtöbb intézkedés kihatása nem is teljesen világos a bizottságnak, ezzel is egyetértek az előttem szólókkal, és most a bizottságon áll a sor, hogy együttműködjön szorosan a tagállamokkal, hogy ezek az impact ezek a kihatás mérések előre haladjanak. A jövő héten a bizottság prezentációt fog tartani a visszakövető rendszere témájában. Nagyon fontos a módszertan fejlesztése. A bizottság már most is elkezdhetne ezen dolgozni. Itt az Európai Parlamentben folyamatosan egy új kap rendszerért harcolunk, annak érdekében, hogy a biodiverzitás ne csak valamilyen mező legyen egy formanyomtatványon, amit ki kelljen pipálni, és ne csak arról beszéljünk, hogy administratív teher legyen a gazdák vállán. Nagyon fontos az ösztönzők, és a gyakorlatiasság. A gazdák nagyon jól tudják, hogy milyen állapotban van a környezetük, ők pontosan tudják, ismerik a problémákat, de a rendszer ö, olyan formában állt össze, hogy gyakorlatilag jutalmazza a káros gazdálkodási gyakorlatokat, és ez természetesen a talaj, a levegő minőségére és a, az élelmiszer minőségre is kihatással van. Köszönöm ezt az élénk vitát. Ez egy nagyon kevés, eddig egy első lépés, egy hosszú úton, pozitív kihatásokat is hallottunk, de nagyon fontos, hogy a közös mezőgazdasági politika összességében pozitív hatású legyen, mivel jelen pillanatban még mindig van lehetőségünk arra, hogy a hibáinkról, hibáinkból tanuljunk és megmentsük a környezetünket. Köszönöm szépen, Pietro Fiocchi következik két percben. Már mások is említették az elő, a megjegyzéseimet, ezért rövidre fogom. Teljes mértékben egyetértek Tolere asszonynal, ugyanis a hegyek védelme a mezőgazdasági szempontból rendkívül fontos a biodiverzitás megvédése szempontjából, hiszen ezek nagyon-nagyon érzékeny területek, ahogy ön is említette a kettes megjegyzésem. A kérdés az az, hogy hogyan lehetne hatékonyan motiválni a gazdákat arra, hogy kivegyenek, kivegyenek parlagon, hagyjanak mindig egy részt a termőföldjükön, hogy ilyen formában is a biodiverzitást erősítsék, ugyanis ennek az a kockázata, hogy egyszerűen elkezdjünk, elkezdjünk fizetni a gazdáknak azért, hogy ne termeljenek. De hát azért ez egy elég kockázatos gyakorlat, 20 évvel ezelőtt sem volt például ennek a gyakorlatnak gazdasági hatása, de nem használtunk a biodiverzitásnak sem, tehát az egész katasztrofális volt. Remélhetőleg a bizottságnak most már van egy sokkal jobb terve a biodiverzitás kapcsán, de nagyon fontos a gazdasági stabilitás is, illetve az invazív fajok, itt Európában már több területet ellenőriznek, például a farkasokról beszélek, igen, károkat okoznak, azonban a biodiverzitás nem csökken, de a biodiverzitás a mezőgazdasági tevékenység következtében igenis gyengül, de például a varjak és a, a rókák robbanásszerű elterjedése. The biodiversity. Thank you very much. És ö, rendkívül sok kárt okoz. Köszönöm szépen, Veronika a következik. Veronika, be, velünk van az interneten? Két perc. Köszönöm szépen. Köszöntök mindenkit. És a közvetlen kifizetésekhez szeretnék hozzászólni. Ez, ehhez a témához a számbevőszék képviselője is már hozzászólt. Ő úgy gondolta, hogy a közvetlen kifizetések nem voltak célra vezetőek, ugyanis a biodiverzitás csökkent, a cseh köztársaságban nagyon intenzív mezőgazdasági tevékenységet folytatunk. Ez már egy nagyon sok évre visszanyúló hagyomány, de vannak olyan eszközeink, amelyek lehetővé teszik a biodiverzitás támogatását is. Kevés kisüzemünk van, és megpróbáltuk valami fajta felső plafont rögzíteni a támogatásoknak, és itt mindenek előtt a családi üzemeket próbáltuk előnyben részesíteni, ahol relatív természetes módon gazdálkodnak, és ez is hozzájárul a biodiverzitáshoz. A közös mezőgazdasági politika új változatát úgy kell kialakítanunk, hogy el is érjük a célunkat. Nem feltétlenül van szükség arra, hogy legyen ilyen fajta plafon érték. Lesz ezzel kapcsolatban módosítónk. A kötelező felső küszöbérték meghatározásával kapcsolatban, és ez az egész szorosan összefügg az első pillérrel és mindenki időben meg fogja kapni a módosítónk szövegét, a kollégákkal egyeztetünk. Köszönöm szépen. Ura, a úr következik. Mivel át kell menni egy másik ülésre. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszonynak, köszönöm mindenkinek a felszólalást. Nagyon-nagyon fontos témáról beszélünk ez a vita is kihangsúlyozta a közös mezőgazdasági politika jövőnk szempontjából fontosságát és a társadalmi fontosságát is. Tudjuk azt, mit kell tennünk. Nagyon fontos a biodiverzitás védelme és a megfelelő finanszírozási eszközök felhasznál, megfelelő felhasználása. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság azt mondja, hogy elfogadja a számvevőszék jelentésének az eredményeim. Azt jelenti, hogy 66 millió euró, amit a biodiverzitásra felpántlikáztak, nem volt megfelelően felhasználva. A kérdés az az, hogy legalább 50 milliót szánnának-e a biodiverzitás erősítésére évente óriási pazarlás történt a kapban, a korábbi ciklusok még inkább, és a természet és az ekológiai fókusz területek helyzete az előző parlamentben gyengült, és most már gyakorlatilag jelentéktelenné vált, de most az új kap javaslat ezen nem változtat semmit. A biodiverzitás stratégia egyértelműen beszél legalább a biodiverzitás jellem, tájjellemzők kapcsán erősödött, és a Green Deal stratégiában is ennek vissza kell tükröződnie. A Renyóval és az SND-vel mindannyian egyetértünk, hogy zöldíteni kell a bizottság a javaslatával. Az új kap szabályozásban legalább 10%-ban meg kell szabni annak a területnek a méretét, amely megműveletlen kell, hogy maradjon. A tudományos adatok is erre összönöznek minket, hiszen így tudjuk megtartani a fajokat. Ez kell, hogy legyen a kap kifizetéseknek az alapkövetelménye. Az a néppárt, az SND és a Renew kompromisszum javaslatában már minimum 5%-ról beszélünk, és itt csak a megművelhető területről beszélünk. Az Európai Unió mezőgazdasági területének kb. 40%-áról beszélünk. Az, a néppárt, az SND és a Renew komoly lobby munkát végzett, és szeretném megkérdezni Lakner professzort, hogy ez így rendben van? Szépen. Traducción, Elnök, köszönöm szépen. Azért kérem, hogy lassítson le, hogy kicsit segítsek a tolmácsoknak, de mindegy. Úgyhogy tessék, Baszkó úr, de tényleg le vagyunk maradva. Köszönöm szépen. Akkor próbálom rövidre fogni. Először a pozitív elemekkel kezdeném, és elmondanám, hogy ez nagyon élénk és érdekes vita volt a két jelentésről, különösen a biodiverzitásról. Ez számomra azt mutatja, hogy ha mindenkinek ugyanaz a célkitűzése, nevezetesen a gazdálkodó szektor teljes átállása a fenntarthatóságra, és ugyanakkor a versenyképesség megőrzésére, akkor sokat elérhetünk. Nagyon fontos mind a gazdasági, mind a hmm, valós gazdálkodási fenntarthatóság megőrzése a kapban. Hallottuk a biodiverzitást, a környezetvédelmét. Én úgy gondolom, hogyha ezt akarjuk elérni, akkor a kulturális faktorokat is figyelembe kell venni. 2000-ben és néhány évvel ezelőtt megkértünk egy kutatóintézményt, hogy mérje fel a kap hatását, és azt állapították meg, hogy a kap nélkül nagyon negatív lenne a hatás Európai Unióban olyan lelassítaná az intenzív termés bizonyos régiókban, de más régiókban felgyorsítja. Úgyhogy a kap az hozzájárulna a biodiversitás hanyatlásához. Ha igen, akkor meg kell vizsgálnunk azt, hogy milyen más faktorok vannak itt. A nemzeti erőforrások, természeti erőforrások, Mindezt figyelembe kell vennünk, amikor erről tárgyalunk. De azt be kell ismernünk, hogy sokkal jobb teljesítményre van szükség a biodiverzitás területén, és ezért javaslatot nyújtunk be, hogy mi úgy gondoljuk, hogy ez segítene a probléma megoldásában. Nagyon sok kritikát hallottunk, amivel a bizottságot illették. Mi úgy gondoljuk, hogy a toolbox, a mechanizmusok, a stratégiák összefogása a biodiverzitást elősegíthetik, de az önök támogatására is szükségünk van, hogy konkrét jogalkotássá váljanak ezek, és a tagállamok teljes mértékben megvalósítsák. Köszönöm. Nikolaos Millionis két percben a számvőszék részéről. Köszönöm szépen. A következőt szeretném hangsúlyozni. A fő haszna az új technológiáknak, az nem annyira az, hogy a hiba rátát javítsa ki, már most is 2% alatt van, hanem az, hogy a kontrollokat elősegítse és az adminisztratív terheket csökkentse. A környezetet illetően segítheti a gazdákat az új módszer abban, hogy zöldítsék a gazdaságukat. A preventív ellenőrzések arra jók, hogy a termelőknek lehetőséget adjunk arra, hogy elkerüljék a szankciókat. És végül az új technológiák nagyon fontosak ahhoz is, hogy az EU intézkedéseket elősegítsék, illetve a környezetvédelmet. Köszönöm. Köszönöm. Stefan úr, két percben tesek. Thank you once again. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők. Köszönöm szépen von Kramon Taubadelasszonynak és mindenkinek. Nagyon jó beszámolókat hallottunk. Nagy érdeklődéssel hallgattam ezt a vitát, és örülök annak, hogy ennyire érdeklődik mindenki a téma iránt. Mindnyáján egyetértünk abban, hogy a kap eddig nem birkozott meg a biodiverzitás kihívásaival. A 2020-as utáni kap rugalmasabbá tette a kapott, miközben támogatja az európai gazdákat, hogy versenyképesek maradjanak. Reméljük, hogy a jelentésünk elősegíti a parlament munkáját, hogy reagáljanak a bizottság javaslataira. Grappini asszony és Viezik asszony, Viezik úr, Két véleményt alkottunk. Ezek megállapítják, hogy a jövőbeni kap attól függ, hogy milyen a tagállamok stratégiai terve. Igazából jelenleg auditálni nem sok mindent tudtunk, csak a jövőbeni elképzelt infrastruktúrát tudtuk összehasonlítani a jelenlegivel. Ahogy mondtam, csak néhány nappal a mi jelentésünk előtt jelent meg az új kapterv, ezért erre nem tudtunk reagálni. a asszony, az új CD megközelítés nem az egyetlen jó megközelítés, de A föld elhagyást meg kell akadályoznunk, mert ez negatív hatással bír a biodiverzitás. Ez nem mindenhol jelentős probléma, de nyilván kisebb probléma, mint az intenzív művelés. Aztán azt a kérdést illetően, hogy a kapnak még hosszú az útja. Tudjuk, Dreosztó úr. Sajnálatos módon ö, értelmezhetetlenné vált a hozzászóló hang anyaga. Gracias, lo siento, pero es que nos hemos ido demasiado ya en el tiempo. Coincido en que állnak. Elnézést, de kifutottunk az időből. Nagyon érdekes volt ez a vita. Mindenkinek köszönetet szeretnék mondani a titkárságoknak is, de még mindig van egy napi rendi pontunk, és ezzel is meg kell birkoznunk. A 7 per 2020-as jelentés a kohéziós politikáról. Üdvözlöm Pietro Russzót a számvevőszéktől. Itt van a velünk. Can you hear me? Sí, tiene siete